Az erre vonatkozó módosításokat ma este hétig várjuk, szavazni pedig szerdán március 9-én 12.30-kor fogunk. Ezek a megjegyzések a 2012-es, 13-as naptárat illetik, és ugyanaz az eljárás. Higgins úr további, <clears throat> Joe Higgins és Ellen Kelly arról tájékoztattak írásban, hogy európai parlamenti képviselői mandátumok lejár, mivel az ír parlament tagjai választották őket. A hetes, az eljárási szabályzat hetes cikkelye, kettes bekezdése azt mondja ki, hogy